Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztották. Ha nincsenek észrevételek ezzel kapcsolatban, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A renden szerepel a vita Francisco José Millian Mon jelentésével kapcsolatban, amelynek címe a transatlanti kapcsolatok állása az amerikai választásokat követően. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Milán Monnak, tessék képviselő úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, különösen Severin, Lambsdorff és Lagendijk kollégáknak, ugyanígy a külügyi bizottságnak, illetve a szerzőknek, Garcia Margágyó és Krisztóbor kollégáknak. Mindenkinek szeretném megköszönni az együttműködését ezen jelentés elkészítésében, amely az EU és az USA közti